Bueno, si les parece, continuamos eh, con nuestro... Hogyha egyetértenek vele, kedves kollégák, akkor folytatjuk most a munkát. Most kezdődik az ülésünk nyilvános része, és a napirend értelmében járunk el. Első napi rendi pont, a napi rend elfogadása. Ha mindenki egyetért, a napi rend tervezettel haladunk tovább. Kettes napi rendi pont az október, 2016. október 10-i 11-i ülés jegyzőkönyvének elfogadása, ezt mindenki megtalálja a dossziéjában. Hogyha senkinek nincs megjegyzése vagy kérdése, akkor ezt a jegyzőkönyvet is elfogadottnak tekintjük. Az elnök közleményei, a harmadik napi rendi pont, E pont alatt csak annyit szeretnék elmondani, hogy a koordinátorok megállapodtak egymással. A 2017-es kutatási munka, munkanapi rendjét illetően, tehát a workshopokat és egyéb üléseket illetően, a négyes napi rendi pontot már a neki asszonyal már lezártuk, így most az ötös napi rendi ponthoz érkeztünk el, ajánlásra tanácsnak a nők helyzetével foglalkozó bizottságról. Ennek a pontnak a jelentéstevői Lögrip asszony és Arena asszony. Arena asszony kapja most meg a szót, mivel Lögrip asszony jelezte, hogy most sajnos nem tud jelen lenni. Arena asszony, parancsoljon. La poursuite logique de la discussion qu'on vient d'avoir euh, euh, avec... Euh, Ezzel tehát folytatjuk um, azt az ülést, amit uh, Márával elkezdtünk, és uh, nagyon örülök, hogy a külügyi szolgálat tanácsadóját meghallgathattuk, aki egy kicsit tovább ment, mint ami az, ajánl- annál, mint ami az ajánlásban szerepel. Nagyon örülök annak, hogy az elkövetkezendő hetekben, hónapokban ennek alapján folytathatjuk tehát a munkát, és az Európai Unió ilyen módon azokat a prioritásokat, amelyeket magáénak érez, az ENSZ 61. ülésén képviselheti. Bizonyos prioritásokat, eh, prioritásokra emlékeztet tehát a jelentés, amelyeket az Európai Parlament eh, megfogalmazott. Öt témáról van szó, van itt egy általános megközelítés, a nők, közötti, nők és férfiak közötti eh, esélyegyenlőség, erre emlékeztetni kell mind a mai napig, holott ez az egyenlőség a szerződésekben, a eh, konvenciókban, az egyezményekben eh, szerepel, még az, mindazonáltal sajnálatos módon még Európában is ez nem valósul meg megfelelően, úgyhogy nagyon fontos, hogy emlékeztessünk arra, hogy itt Európában, de nemzetközi szinten is ennek meg kell valósulnia. Tehát az általános megközelítést illetően azt kérjük, hogy a tanács tegyen meg mindent annak érdekében, hogy a pekingi cselekvési tervet növelni, folytatni tudja, a nők elleni erőszak elleni fellépést erősítse, azt gondolom, hogy általánosságban egy olyan megközelítésről van szó, amit, eh, amire, amire tudunk fogadni. Aztán a nők gazdasági részvétele eh, és a eh, piacsal kapcsolatos, illetve a munkavállalással kapcsolatos minden akadály lebontása, a, külön, a fizetések közötti különbségek megszüntetése, illetve egyéb témák például a feladatok igazságos megosztása, szakmai feladatok, házi munka, igazságos megosztása nők és férfiak között, aztán a szülői, illetve anyasági szabadság érvényesítése. A harmadik a döntéshozásban való részvétel eh, a nők számára, egyelő szerepnek a biztosítása, eh, a politikai erőszakra nagyon oda kell figyelni, eh, nem csak azért, mert politikusok vagyunk, hanem azért, mert a véleménynyilvánítás szabadságának visszaeséséről van szó a női jogok védelmezőinek a vélemény nyilvánítását korlátozzák. Aztán a nők számára a főleg az őslakos vagy benszülött nők számára a jogok érvényesítésének a biztosítása, aztán a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ egyezmény érvényesítése, aztán ezen nőknek, illetve a menekülő nőknek a helyzetének a javítása. Az európai menekült helyzet is felhívta erre a figyelmet, de ez csak a jéghegy csúcsa, mert a világszerte a menekülő nőknek csak egy kis részét teszik ki azok a nők, akik Európába jönnek. És nekünk részt kell vennünk, tehát egy ilyen döntéshozási folyamatban, és azt hiszem, hogy nagyon fontos, hogy valódi közös munkára kerüljön sor a parlament részéről, mi az európai népek képviselői vagyunk, illetve az Európai Bizottság között, és az ENSZ szintjén ez az együttműködés tehát elengedhetetlen, véleményem szerint ez egy nemzetközi szintér ugye az ENSZ, és nagyon fontos, hogy következetes, koherens közös álláspontot képviseljünk. Tisztelt elnök asszony, a jelentésnek ez jelen pillanatban a formája és a tartalma, és meg kellene próbálni egy kicsit a módosítások benyújtásának a határidejét meghosszabbítani. Konstanszal együtt várjuk a módosító javaslatokat. Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen Arena asszonynak. Ahogyan ön is elmondta, úgy én is elmondanám, hogy a módosító benyújtásának határideje január 11-e déli 12 óra. Ez azt jelenti, hogy még van egy kis idejük a kollégáknak arra, hogy esetleges módosító indítványokat nyújtsanak be. Most pedig a vita következik, Hannibal asszony tessék. Köszönöm szépen! Csak szeretnék köszönetet mondani a két jelentéstevőnek a szövegért. Szerintem nagyon átfogó a szöveg, minden fontos kérdésre kitér, és külön szerettem volna kitérni a nők elleni erőszak kérdésére. Az online erőszakra még nem tértünk ki, ez még hiányzik a szövegből, az internetes sértegetések, gyalázkodások, gondoljunk a Facebookra, a Twitterre, az Egyesült Királyságban is volt egy ilyen eset, amely a közérdeklődés homlok terébe került. Nagyon fontos, hogy szóvá tegyük az ilyen eseteket, mert ha mi nem tesszük ezt meg, akkor senki más nem fogja megtenni. Köszönöm szépen Hannibal asszonynak. Leferre asszony következik. Köszönöm szépen. Tulajdonképpen csak annyit szeretnék elmondani, hogy teljes mértékben egyetértek azzal, amit Hannibal asszony mondott. Nagyon fontosnak tartom, és helyénvalónak is, hogy ezt szóvá tegyük. Ez nem csak egyfajta divatjelenség, és nem mellékes dolog, mert súlyosan sérti a nők jogait, szerintem ez a megfelelő hely, hogy erről szót ejtsünk. Az elnök asszony mikrofon nélkül. Köszönöm szépen! Úgy látom, a kollégák hevesen bólogatnak. Szerintem ez egy közös ügyünk, mindenki egyetért ezzel, és nyilvánvalóan a módosítók révén ez bekerülhet a szövegbe. Hogyha más nem kér szót a témával kapcsolatban, akkor még egyszer megismétlem, január 11-e a módosítások, módosító indítványok leadásának határideje, január 25-én szavazunk itt a szakbizottságban, és februárban szavaz a kérdésről a plenáris. Ha mindenki egyetért, akkor haladunk tovább a rendben. Munkakörülmények és bizonytalan foglalkoztatás. Ez a téma. Pimenta López óra jelentéstevő parancsoljon öné a szó. Köszönöm szépen. Elnök asszony, szeretnék először is boldog új évet kívánni mindenkinek. Remélem, hogy mindenki nagyon jól töltötte a téli szünetet, és remélem mindenki ki is pihente magát, szerintem mindannyiunknak szüksége volt már a pihenésre. Nem fogok hosszasan beszélni a szövegről, Nyilván nagyon nehéz 1500 karakterbe belesűríteni mindazt, amit szeretnénk elmondani a téma kapcsán, amely egyébként rendkívül fontos. Egy rendkívül összetett kérdésről van szó, és sok fontos pontot szerepeltetni kell ebben a véleménytervezetben. Nyilván a módosító indítványok révén egyéb pontok is bekerülhetnek még a szövegbe. Összességében három-négy kulcsfontosságú pontra akartunk kitérni csupán, kiinduló pontként. Először is fontosnak tartjuk az egyenlőtlenséggel szembeni fellépést és a szegénység elleni küzdelmet. Ez eszköz lehet arra, hogy a szegénységgel szemben fellépjünk, a nőket különösen súlyosan érinti az egyenlőtlenség jelensége, mindenképpen fel kell lépnünk a bizonytalan foglalkoztatással szemben, védelmet kell nyújtanunk azoknak a nőknek, akik anyasági szabadságon vannak, főt szülési szabadságon, támogatnunk kell azokat, akik családot alapítanak. Fel kell tehát lépnünk az egyenlőtlenséggel és a diszkriminációval szemben. Nyilván egy ilyen rövid terjedelmű szöveg nehéz, megnehezíti a dolgunkat. A diszkriminációnak nagyon sok fajtája létezik, erre még külön kellene térni, illetve arra is, hogy milyen eszközzel léphetünk fel a sokféle diszkriminációval szemben. Beszéltünk a LÖGRIP jelentésről, amely a nyugdíjakban megmutatkozó különbségekről szól és azt hiszem ebben a jelentésben ki kell térni arra is, hogy a rossz munkakörülmények milyen következményekkel járnak. A nyugdíjak szempontjából, és meg kell néznünk azt is, hogy a megszorító politika milyen következményekkel járt ezen a téren, főként azok körében, akik egyébként is nehéz helyzetben vannak, kiszolgáltatott helyzetben. Sok minden van tehát, ami egyenlőre még hiányzik a szövegből, ez egyenlőre egy tervezet, amely csak egyfajta kiinduló pont kíván lenni a további munkához. Nagyon örülnék annak, hogyha a szakbizottság minden tagja hozzájárulna a munkához, ezzel is elősegítve, hogy egy kicsit kitágítsuk a kereteket fontos lenne, hogy az összes fontos pont szerepeljen, az összes fontos téma. Jó lenne, hogyha kollégák hozzájárulnának ehhez. Köszönöm. Köszönjük szépen Pimenta úrnak. Most a vita következik. Kérik-e a szót a tagok? Tessék. Köszönöm szépen. Igen, szeretnék válaszolni azokra a kérdésekre, Szeretném elmondani, hogy a kollégám nem tud itt lenni a szocialisták részéről, és szeretném őt kimenteni. Señora Zaborska, tiene la palabra. Zaborska, asszony, tessék. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is szeretnék minden jelenlévőnek boldog új évet kívánni. Üdvözlöm és támogatom a jelentéstevő erőfeszítéseit. Piment López úr a szöveg révén igyekszik hozzájárulni a nők helyzetének javulásához a munkaerőpiacon. Ennek fényében egyetértek azzal, amit ír, a nők és férfiak munkaerőpiaci megkülönböztetésével kapcsolatosan az egyenlő munkáért, egyenlő, azonos munkáért, azonos bérezés elvet támogatom én is. Emellett üdvözlöm azt is, hogy a szövegben szól az olyan munkaszerződésekről, amelyek alacsonyabb béreket biztosítanak a nők számára, ugyanakkor azonban látni kell azt is, hogy sok leendő édesanya egyensúlyt kíván teremteni érthető módon a családi élet és a karrier között, és ezért az olyan munkaszerződéseket részesítik előnyben, amelyeket esetleg a jelentéstevő ebben az esetben bizonytalannak titulál. Ez egyfajta rugalmasságot biztosít, és ezt a fajta rugalmasságot szerintem minden olyan esetben támogatnunk kell, amikor ennek az alapját a nők szabad, választási, szabad választása képezi. Csak akkor szabad büntető jelleggel fellépni, hogyha a nők szabad választását korlátozzák, és rájuk kényszerítik ezeket a szerződéseket. Az ellensfoglalás egyes pontjában a az újraelosztásról van szó. Szerintem ez a téma azonban túllép a jelen vélemény keretein. Emellett azt kérje a jelentéstevő, hogy a tagállamok közötti harmonizáció útjára lépjünk, ami az anyasági szabadságot, illetve a szülői szabadságot illeti, illetve a vonatkozó irányelv módosítását is kéri. Az én frakcióm, a néppárt nem szeretné megelőlegezni a bizottság ezirányú jogalkotási csomagját, amelyet a bizottság várhatóan ebben az évben mutat majd be. Egyébként pedig más fenntartásaim is vannak. Nagyon károsnak tartom a parlament azon szokását, hogy újra és újra azt követeli a tagállamoktól, hogy új jogot, jogszabályokat alkossanak. A mi jogalkotási hatáskörünket világosan meghatározza, meghatározzák a szerződések, és ehhez kellene tartanunk magunkat. Ami a szülői szabadsággal kapcsolatos irányelvet illeti, még egyszer hangsúlyozni szeretném, hogy a szülői szabadság minimális időtartama elsősorban az anya és a gyermek egészségét szolgálja, és csak másodszorban a szociálpolitika eszköze. És nagyon károsnak tartom, hogy a szülői szabadságot összemossuk ilyen szociálpolitikai kérdésekkel, hiszen a tagállamok éppen emiatt nem fogadták el a vonatkozó csomagot. Hogyha a megközelítésünkön nem változtatunk a jövőben, akkor a jövőben mi felelünk azért is, hogy a 20-25 évvel ezelőtti szinten reked meg a szülői szabadsággal kapcsolatos szabályozás. Még egyszer köszönöm a jelentéstevő értékes gondolatait, amelyeket a véleményben megfogalmazott, és természetesen szívesen hozzájárulok én is a munkához módosító indítványok megfogalmazásával. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönjük, mondja az elnök. Kuneva asszony szól most hozzánk, tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony. Joao kollégának gratulálni szeretnék. Szerintem kiváló munkát végzett. Úgy vélem, hogy Szilikiotis kolléga is kiváló véleményt, illetve szöveget készített ebben a témában. Ő ugye a foglalkoztatásügyi szakbizottságban jelentéstevője a témának. Szeretnék néhány megjegyzést fűzni a szöveghez. Főként, ami a biztonságos foglalkoztatást illeti, nagyon sok rossz tapasztalatra tettem szert magam is. A nők esetében ugyanis a munkafeltételeket nem mindig tekinthetjük biztonságosnak, sokszor kevesebbet fizetnek a nőknek, ha elbocsátásokra kerül sor, akkor általában a nőket bocsátják el elsőként, és általában olyan munkakörökben kapnak állást, amelyek a háztartás vezetésének egyfajta kiterjesztéseként tekinthetők. Például gyermekgondozás, idősek gondozása és így tovább. Azonban az Európai Unió országaiban sok olyan jogszabály létezik, amely korábban biztonságot adott ugyan a nőknek, de ma már ez nem így van. Ezért világosan látni kell, hogy különösen az úgynevezett flexicurity, tehát a rugalmas biztonság területén a politika kudarcot vallott, hiszen a flexicurity elvileg azt jelentette volna, hogy rugalmas munkafeltételek uralkodnak, de egyfajta biztonságot adó kereten belül. Görögországban ez kudarcot vallott, hiszen az Európai Uniós szabályok egy része a liberalizációhoz vezetett Görögországban és sok más európai országban is. Most már csak mindenki csak olcsó munkaerőt akar, de az olcsó munkaerő csak nagyon korlátozott mértékben tud a saját érdekeiért fellépni, mert fél, félniük kell az elbocsátástól. Hogyan tudunk biztos munkakörülményeket, biztonságot teremteni ebben az értelemben? Nyilván ez nehéz feladat, de optimista vagyok, hogy ez mégis sikerülhet, mert a ciklus kezdete óta, két és fél év lezajlása alatt sikerült egy egész sor olyan szöveget elfogadni, amely megfelelő irányba mutat a munkavállalók védelme terén. Szeretném megemlíteni például a foglalkoztatási platformot, és egyéb kezdeményezéseket is sorolhatnék még. Remélem, hogy ez a jelentés is hozzájárulhat majd ahhoz, hogy javuljanak a munkakörülmények. Az Európai Unió bizonyos értékeket képvisel, ezért az Európai Unió köteles és minden területen végrehajtani az európai vívmányokat, legalábbis akkor, hogyha az Európai Unió emberi arcáról kívánunk beszélni. Módi asszony, tessék! Köszönöm szépen! Mindenképpen üdvözlöm a jelentéstevő munkáját a témában, és nagyon jónak tartom az általa alkalmazott megközelítést. Szerintem ezen a téren még rengeteg a teendőnk. Nem utolsó sorban a szülői szabadságról szóló irányelv terén ezt mindenképpen korszerűsíteni kell és hatékonyabbá kell tenni, hiszen elengedhetetlen, hogy az emberek úgy érezzék, hogy őket képviseljük itt az Európai Unió, Unióban. És be kell bizonyítanunk, hogy igenis megvédjük azokat, akik a legkiszolgáltatottabbak az EU szerte terjedő különböző gyakorlatokkal szemben. Fontos valóban figyelembe venni a nyugdíjakra gyakorolt hatást, az egészségügyre gyakorolt hatást is, és mi az Egyesült Királyságban különösen gyakran szembesülünk az úgynevezett nullaórás szerződésekkel például, amelyek nagyon nehéz, megnehezítik a gyermekgondozást is. Úgyhogy köszönöm szépen a munkáját, és mindenképpen hozzá kívánok majd én is járulni módosítások révén. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. A Szender asszony, tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is szeretném megköszönni a jelentéstevő munkáját. Szeretnék én is kitérni néhány ügyre, amelyet nagyon fontosnak tartok a mi szempontunkból, és ezek nem csak nyelvi kérdésekkel függnek össze, hanem a tartalmi kérdésekhez is szerintem alapvetően máshogy kellene hozzáállni. A spanyol nyelvi változatban az el, hogy nemekre, a nemi hozzáta, hova, hovatartozásra való tekintettel történik diszkrimináció. Ez a helyes megfogalmazás, úgy gondolom, a spany- spanyolul. A többi nyelvi változatban, ha jól tudom, azonban más ként nevezik meg ezt a jelenséget, például a nemi alapú megkülönböztetés, és így tovább. Lehet, hogy a fordításból kiderül, illetve a szöveg egyéb részeiből kiderül, hogy ugyanerről van szó, de sokszor a vitáink során már felhívtuk a figyelmet arra, hogy pontosan kell fogalmaznunk ebben az esetben, mert félreértésre ad okot, hogyha más-más megfogalmazást használunk. Emellett szeretném elmondani, hogy sok tagállamban már foglalkoznak a nők bizonytalan foglalkoztatásának kérdésével. Például a háztartásokban foglalkoztatottak esetében már sokat tettünk azért, hogy valamiféle konszenzus szülessen. Minden bizonyal van olyan gyakorlat, amely jónak tekinthető, és egyes tagállamokban már változásra kerül sor. Mindenképpen fel kell hívni erre is a figyelmet. A jelentéstevő ugyan joggal azonosítja a problematikus területeket, de szerintem érdemes lenne a jó példákra, a követendő példákra is felhívni a figyelmet, és az Európai Bizottság pedig megpróbálhatna felhívni a figyelmet a jó gyakorlatokra. A belga rendszert is megváltoztatták például a problémák azonosítását követően. Lehet, hogy más országokban más megoldást találtak, Spanyolországban például született egy törvény, amely szintén beavatkozott volna a korábban kialakult rendszerbe, ezt módosították is időközben. Minden esetre érdemes lenne felhívni a figyelmet arra, hogy az egyes tagállamokban a törvényhozás már tett vagy tesz bizonyos lépéseket a bizonytalan foglalkoztatás visszaszorítására. Erre vonatkozóan is benyújtunk majd módosításokat, és még egyszer köszönöm a jelentéstevő munkáját. Köszönöm szépen. Ward következik. Köszönöm szépen. Azt hiszem, az én munkámmal egy kicsit összefügg ez a téma. Egy fennvéleményt készítettem egy jelentéshez, amely a szegénység elleni célkitűzések eléréséről szól a növekvő rezsiköltségek fényében. Nagyon sok emberrel találkoztam, érdekelt féllel, szereplővel, és világos volt, hogy a megszorító intézkedések által érintettek fizetik meg ennek az e, e, árát, akár ha dolgoznak, akár ha nem dolgoznak. Nagyon fontos lenne az én, azt hiszem az én véleményemet újra e, átolvasni a jelentéstevőnek, ez nagyon hasznos lehet számára. Nagyon nagy mértékben koncentráltam arra, hogy hogyan tudják az emberek kifizetni az energiaszámlákat döntést kell hozni arról egyes családokban, hogy meleg legyen otthon, vagy legyen ennivaló az asztalon. A másik súlyos téma ennek hatása a nők mentális egészségére. Erre is, erről is készítettem egy jelentést. Amikor az ember sokat dolgozik azért, hogy ugyanannyi pénzt keressen, felmerül a kérdés, hogy a munkájuk biztos-e vagy nem, hogy a nyugdíjuk, hogyha folyamatosan azon kell gondolkodniuk, hogy a munkájuk bizonytalan vagy nem, hogy azon kell gondolkodniuk, hogy a nyugdíjuk meg lesz-e vagy nem, ez mind a mentális egészségre negatív hatással van. Azok, akiket feministának, tekint, akiket feministának tekintenek, vagy nőjogi aktivistának, sokat foglalkoznak ezzel a témával. Köszönöm szépen! Most pedig megadom a szót a téma lezárására a kolléganőnek. Köszönöm szépen a jelentéstevőnek a munkáját. Egy általánosabb megjegyzéssel kezdeném. Az volt az érzésem, hogy mivel az Európai Unióban növekszik az elmúlt eh, időszakban a munkanélküliség, ezért a bizonytalan munkahelyek eh, témájáról megfeledkeztük. Eh, azt gondolom, hogy a munkanélküliség olyan nagy probléma, hogy gyakran örültünk annak, hogyha bármilyen munkát kaptak az emberek. És ez olyan helyzetet kreált, hogy például Németországban ez a vita, amely a bizonytalan munkahelyekről szól, prekárius munkahelyekről szól, ez nem is folyt le, nem is került lefolytatásra, és és ezért nagyon fontos, hogy kijelentsük, hogy ezen a területen a nők túl reprezentáltak, nagyon nagy hatással van rájuk, nagyon-nagyon érintettek a szegénységben, az elszegényedésben, azt hiszem, hogy nagyon sok jó pontot említett, fontos pontot említett a jelentéstevő. Még két dolgot szeretnék mondani, amelyről módosításokat fogok benyújtani. Megemlíti a jelentéstevő, hogy a gyermekellátási szolgáltatásokhoz hozzá kell férni, ezért nagyobb közberuházásokra van szükség ahhoz, hogy ezeket a szolgáltatásokat biztosítani tudják, de gyakran még a közférában is bizonytalan helyzetben foglalkoztatják a nőket. Például a gyermekellátó rendszerben, és főleg nőket alkalmaztatnak, meg kell vizsgálni, alkalmaznak, meg kell vizsgálni, hogy ők megfelelő fizetést kapnak-e például, mert hogyha megnézzük a helyzetet nagyon sok tagállamban, például egy villanyszerelő gyakran többet keres, mint egy óvodában dolgozó személy, nő, pedig hát teljesen világos, hogy mennyire fontos munkát végeznek a gyermekelátó rendszerben dolgozók is. Aztán a szociális biztonság nagyon fontos szerepet játszik a szegénység elleni harcban, különböző opciók, különböző programok merültek itt fel, de nagyon fontos arra kitérni, hogy ezek a bizonytalan munkahelyek gyakran hozzájárulnak ahhoz, hogy a nők és a férfiak közötti fizetés különbség olyan nagy és ez gyakran időskori szegénységhez vezet, főleg eh, időskori, eh, idős nők elszegényedéséhez vezet. Azt hiszem, hogy ezt mindenképpen meg kell említeni. A másik pont az az, hogy sok tagállamban, Németországban is, még mindig olyan, olyan TB rendszerek vannak, amelyek nem úgy tekintenek a nőkre, mint a teljes eh, foglalkoztatott személyekre, inkább úgy tekintenek rájuk, hogy hát egy kicsit, a nők egy kicsit kiegészítik a férfiak jövedelmét a családon belül. Nagyon fontos, hogy a nőkről egyénileg is gondoskodjunk, egyénileg is biztosítsuk az ő ellátásukat, főleg amikor bizonytalan munkahelyen dolgoznak. Ezen összefüggésben fogok benyújtani módosító javaslatokat, és várom a vitát. Köszönöm, köszönöm szépen. Végül pedig eh, a vita lezárásához megadom a szót a jelentéstevőnek, a vélemény eh, készítőjének. Eh, köszönöm szépen. Nem fogok minden egyes témára kitérni, minden egyes kérdésre válaszolni természetesen, hanem inkább várom a módosító javaslatokat, és aztán megkezdjük a munkát. Persze vannak dolgok, amelyek vannak bizonyos megkötések a jelentéssel kapcsolatban. Van számos kérdés, amelyeket nem tudtunk felvetni, és természetesen vannak olyan aspektusok, amelyek ideológiai szempontokat vetnek fel, és emiatt véleménykülönbséghez vezetnek. Nem szabad azt sem elfelejteni, hogy az, hogy az egyenlőtlenségek magja vagy gyökere a különböző osztályok közötti különbségek. Aztán természetesen a nők közötti nők csoportján belül is vannak nagy különbségek. Aztán vannak ideológiai vélemény eltérések is, és nem tudom, hogy sikerül-e megegyeznünk ezen gondolatok megfogalmazásában, végső szövegbeöntésében, de remélem, hogy ugyanazokat az értékeket képviseljük mindannyian, és emiatt meg fogunk tudni egyezni. Azt gondolom, hogy nagy többség támogatásával fogunk tudni megfogalmazni egy olyan szöveget, amely választhat azon aggodalmakra, amelyek itt elhangzottak. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Köszönjük a jelentéstevőnek. Január 12-én, 12 órakor zárul le a módosítások benyújtósának a határideje, és aztán júniusban kerül a plenárisra a téma. A következő napi rendi pont EU e e, eszközök e, az esélyegyenlőség témájában, nemek között egyenlőség előmozdítására szánt uniós támogatások. Meg is adom a szót Módi asszonynak. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a hozzászólásokat, a, a módosítójavaslatokat. javaslatokat. 200, több mint 240, 245 módosító javaslat született, kompromisszumos javaslatokat is kidolgoztam, ezeket körbeküldtem, és ezt majd árnyék jelentéstevői üléseken egyeztetjük a hét elkövetkezendő részében. Számos módosító javaslat az nemi esélyegyelőségre, nemek közötti esélyegyelőségre koncentrált, és hát ez logikus, hiszen ez a címe a jelentésnek is. Úgyhogy a kollégákkal nyilván együttműködünk majd a terminológián is. De azt gondolom, hogy logikus lenne a jelentés címében használt megfogalmazást használni a jelentésben végig. végig. A kompromisszumokat szeretném úgy kidolgozni, hogy a lehető legtöbb módosító javaslatra vonatkozzanak, tehát ezeket körbe fogjuk küldeni, elkezdtük a munkát, és várom az együttműködést az árnyék jelentéstevőkkel, és igyekszünk az együttműködést erősíteni és igyekszünk konszenzusra jutni jelentéssel kapcsolatban. Köszönöm, köszönöm szépen, mondja az elnök a Módi asszonynak. Van -e ezzel kapcsolatban megjegyzés? Száborszka asszony, tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony. Kedves kollégák! Barbara Matérát szeretném kimenteni, aki most éppen anyasági szabadságát tölti, és ezért nem tud itt lenni. Mátéra asszony szeretne köszönetet mondani a jelentéstevő asszonynak a munkájáért, és reméli, hogy konstruktív együttműködésre kerül majd sor az árnyék jelentéstevőkkel, amelynek célja, a jó eredmény kidolgozása a nemek között egyenlőség előmozdítására szánt uniós támogatások területén. Szeretnénk támogatni azokat a módosító javaslatokat, amelyek a hatástanulmány elvégzését követelik, annak érdekében, hogy világosan lássuk, hogy milyen alapokat le lehet végrehajtani, és melyeket tekintünk az adófizetők pénzének nem hatékony felhasználásának. Azt gondolom, hogy a módosító javaslatok, egyes módosító javaslatok kifejezetten konstruktívak, mások azonban bizonyos aggodalmakat vetnek fel. A néppárt a legtöbb módosító javaslattal egyetért, kivéve e, azokkal, amelyek azt állítják, hogy hogy azt állítják, hogy a pénzeszközökről szóló döntések inkább a nőkre vannak hatással, mint a férfiakra, de semmilyen tanulmány ezt nem bizonyítja. Ez elvileg lehetséges lehet, de nem abszolút számokban. Általánosságban nem támogatjuk azokat a módosító javaslatokat, amelyek szerint minden költségvetési fejezetbe figyelembe kell venni az nemi, nemek közötti egyenlőséget, ez szerintünk nem értemes, ez utópikus, utopisztikus, és vannak olyan témák, amelyeket nem igazán érint ez, például a halászati kvóták témája, vagy egyes harmadik országokkal kötött egyezmények. És természetesen további példákat is említhetnénk. Egy további követelés azt eh, fogalmazza meg, hogy külső szakértőket vonjunk be a költségvetési eh, eljárás minden szakaszába. Ez nyilván nem fog örömet okozni a költségvetési eh, bizottsági kollégáknak. Azt hiszem, hogy három intézmény képviselteti magát a költségvetés során, és azt gondolom, hogy a három alapelvet Eh, ennek során eh, kifejezetten figyelembe veszik. Végül pedig eh, mindannyian a nők jogaiért küzdelek, de nem mondhatjuk, hogy a természeti katasztrófák inkább a nőket érintik, mint a férfiakat, ez szerintem már túlságosan messze megy. Jó lenne, hogyha a kollégáink az érveiket jobban alá tudnák támasztani ezen témában. Azt gondolom, hogy itt főleg a zöld kollégákra gondolok. Köszönöm szépen Záborszka asszonynak. Rocinski asszonyi asszó. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt jelentéstevő asszony, kedves kollégák! azon módosításokról fogok beszélni, eh, amelyek azokat az eh, elveket érintik, eh, amelyeket nagyon fontosnak tartok, és amelyeket a frakcióm nagyon fontosnak tart. A nemi esélyegyenlőségről beszéltek, ez angolban és franciában azonban nem használható egy, meg, ugyanolyan módon. A francia nyelv teljesen más, hogy használja ezeket a fogalmakat, a születési nem, illetve a társadalmi nem, nem úgy valós, nem úgy jelenik meg, mint a, az angol nyelvben. A nők és a férfiak születésútól fogva egyenlőek. Most akkor hadd térjek ki arra, hogy szerintem a nők és a férfiak közötti esélyegyenlőség témája a migrációs politikára, ezt a migrációs politika témájában használják ki. Ez nem azt jelenti, hogy, hogy ignorálni lehetne a, e, ignorálni lehetne a bevándorlók e, problémáit és nehézségeit, de azt gondolom, hogy mindenek előtt az egyes országokban való békét és rendet kellene helyreállítani, mielőtt erre kitérünk, és ez érinte 187-es, a 2001-es módosító javaslatot. A nagyon sok ország gazdasági válságon megy keresztül, amely kúsba köti őket, konkrét lépéseket kell tenni annak érdekében, hogy ezt E, e, enyhítsük. Azt gondolom azonban, hogy ebben az egy e, egy esélyegyenlőség politikája nem vezet célra. Azt gondolom, hogy igazságos eszköz elosztásra kell sort keríteni, és nem szabad túlságosan ideologizálni ezt a problémát. Köszönöm. Hannibal asszonyi a szó. Köszönöm szépen visszatérnék a gender társadalmi nem megfogalmazására. Nagyon, sok, nagyon régóta vagyok ebben a szakbizottságban, és folyamatosan felmerül a téma. Angolban máshogy használjuk ezt a fogalmat, ugyanis különbséget teszünk a születési és a társadalmi nem között lehet, hogy egyesek összekeverik ezeket, de nem szabadna. Gyakran van ez úgy, hogy angol nyelvben ugyanazt a dolgot két fogalommal jelöljük. Ezekben a jelentésekben tehát gyakran felmerülnek ezek a problémák, főleg akkor, hogyha angol anyanyelvi személy készíti ezeket a jelentéseket. Mindig is az volt a helyzet, ugye, hogy hogy a jelentéstevő anyanyelvét vesszük alapul. Én azt gondolom, hogy a, a jelentés címében megfogalmazott fogalmat használjuk a jelentésben végig. Ez egy nyelvi kérdés, és semmi más. Köszönöm szépen szépen, Hannibal asszony, Lepke asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Őszintén szólva, nem én vagyok az árnyék jelentéstevő, de Zaborska asszony felvetett egy témát a frakciómmal kapcsolatban, a módosító javaslatainkkal kapcsolatban, csak gyorsan szeretnék erre válaszolni, és további Mm, információt is adhatok ezzel kapcsolatban, olvasás, olvasó listát például. A társadalmi nem fogalmával kapcsolatban felmerülhetnek félreértések. Tehát a gender budgeting azt vizsgálja meg, hogy melyek azok az alapok, amelyeket főleg nők vagy főleg férfiak használnak ki. A mi módosító javaslataink arra vonatkoznak, hogy ezt tisztázzuk és megnézzük, hogy nem kellene-e az alapokat egyenlő módon elosztani, főleg ami az európai alapokat illeti. És aztán az ön által említett témával kapcsolatban, ami a halászati politikát illeti, az Európai Unióban a, az alapokat gyakran halász férfiaknak és nőknek adják, és ezt vizsgáljuk, hogy ez hogyan, milyen hatással van a nőkre és a férfiakra azokban a közösségekben, amelyek kifejezetten a halászattól függnek. Aztán, hogyha megnézzük a természeti katasztrófákat, például a földrengéseket, valóban gyakran tényleg a nők azok, akik a gyerekekkel, gyerekeket vagy az időseket látják el, és gyakran, hogyha az emberek elvesztik az otthonukat árvíz vagy földrengés miatt, akkor azok a személy, személyek, akik áldozattá válnak, azoknak az ápolása, ellátása és a nőkre hárul, ezért mondtuk azt, hogy a természeti katasztrófák jobb, nagyobb mértékben érintik a nőket, mint a férfiakat. A további témákban még egyeztethetünk, talán akkor világosabban látja, hogy mire gondoltuk. Ami pedig az ideológiai vitát illeti, én azt gondolom, hogyha meg akarjuk valósítani azt, ami a szerződésekben szerepel, akkor valóban használni kell a gender vagy társadalmi nem fogalmát, és azt javaslom, azt kérem a jelentéstevőtől, hogy használja ezt a fogalmat, erre építse a jelentését, mert ez jobban segít nekünk abban, hogy megértsük a problémát, és biztosítsa azt, hogy a társadalmunk jobb alapokra helyeződjön és azok, akik nem olvasták eh, a szakirodalmat ezzel kapcsolatban, azoknak tudok segíteni, azoknak tudok segíteni, és tudok eh, információt adni a gender fogalmával kapcsolatban. Elég eh, élénk vita folyik a parlamentben ebben a témában, hogy azt gondolom, hogy ezt tiszteletben kell tartani, és ezért ezt a fogalmat javaslom használatra. Köszönöm. Renáti asszony a szó. Köszönöm. Szerintem itt nincs ideológiai vita az Európai Parlamenten belül. Nem fogadom el azt, hogy valaki azt mondja, hogy van romboló ideológia, és újra mutogat másokra. Szerintem, aki ezt mondta, az a személy, az pont, hogy ilyen romboló ideológiát képvisel. Ugyanis amikor emberek jogát kérdőjelezzük meg, emberek emberi jogát, az európaiak emberi jogát más emberek emberi jogával szemben, akkor ez nem jó kultúrája az együttélésnek. Vannak olyan nők ma a világban, akik diszkriminációnak vannak kitéve, bizonytalan foglalkoztatási formáknak e, itt Európában. Mindegy, hogy európai származásúak-e ők vagy sem, ez, ez, ez teljesen mindegy. Úgyhogy költségvetési, intézkedési szempontból nőkről kell beszélnünk, nem pedig európai vagy Európában élő, de máshonnan származó nőkről. Nőkről van szó, emberekről, teljesen mindegy, hogy honnan származnak. Szerintem ezt ki kell emelni, ugyanis véleményem szerint sok európai kész arra, hogy ezt meghallja, nem, és nem akarják azt, hogy ezek a, az európaiak, ezek a nem európaiak, akik Európában élnek, meghalljanak, amíg mi a többi európait védjük. Nem romboló ideológiákra van szükség, hanem építő ideológiákra, és szerintem mi vagyunk többségben, akik a pozitív dolgokat öm, veszik előtérbe, nem pedig a negatívumokat. Köszönöm. Végezetül mm, pedig itt a vita zárásaképpen Mudi Asszonyi a szó. Nagyon köszönöm. Köszönöm a megjegyzéseket, a kollégák megjegyzéseit a módosítókkal kapcsolatban. Vannak itt fordítási kérdések, ami a társadalmi nemek egyenlőségét illeti. Itt még meg kell néznünk, hogy itt most fordítási kérdésről van szó, vagy sem. De a lényeg, hogy ez a jelentésnek a címe. Tehát a jelentésnek a címe a nemek közötti egyenlőség tehát nem, a nemek közötti egyenlőség a jelentésben mindenhol előkerül. A bizottság, a szakbizottságunk már megegyezett ennek a jelentésnek a címében korábban, ezt csak úgy elmondanám. Köszönöm a hozzászólásokat, Voltak itt olyan kérdések, amelyek a kompromisszumos módosítókban is előkerültek. A már létező támogatási formák felhasználásáról van szó, tehát az uniós támogatási sok felhasználásáról, amikor a menekültek kérdésével foglalkozunk, akkor ugye vannak erre megfelelő alapok, és fontos látnunk, hogy milyen értékek jelennek meg az Európai Unióban, és hogyan tudjuk ezen értékek mentén mm, segíteni azokat a nőket, akik veszélynek vannak kitéve. Köszönöm a kollégáknak a hozzászólásokat, és várom már, hogy tovább dolgozhassunk együtt ezen a jelentésen. Remélem, hogy olyan eredmény fog születni, amelyet majd az egész szakbizottság tud támogatni. Köszönöm. Nagyon köszönöm. Köszönöm, Moody asszony. Most pedig átérünk a napirendünk következő pontjára. Küldöttségindítás a Görögországba egy novemberi um, delegációról, küldöttségről van szó. a jelentés, is, jelentés tervezet is készült a programmal, illetve a következtetésekkel kapcsolatban. Nem tudom, hogy van, aki szeretne felszólalni ebben a témában. Az eszmecsere, meg is kapták a jelentést. Hogyha nem kívánnak felszólalni, akkor jön is a következő napi rendi pont méghozzá az egyéb kérdések. Nincs a küldöttséggel kapcsolatban sem semmilyen kérdés. Akkor következő ülésünk január 25-én lesz, majd reggel 9 órakor kezdünk. A mandátumunk második felének kezdő ülése lesz ez. A mai ülésünknek pedig ezennel vége is. Mindenkinek ismételten nagyon boldog új évet kívánok mindannyiunknak minden területen. Remélem, hogy a mi kérdéseinkben sikeresen tudjuk folytatni a munkánkat, viszont letesse, legközelebb ülésen találkozunk.